Köszönöm szépen, elnök asszony, rövidebb lesz, mint 5 perc. Kosta asszony, tisztelt képviselők, szeretném megköszönni önöknek ezt a lehetőséget, ahol bemutathattam jövőképemet a tárcámmal kapcsolatban. Remélem világosan megfogalmaztam a prioritásokat az elkövetkező 5 évre. Ma őszinte és nyílt eszmecserét tarthatunk, ahogy az helyén való, ahogy a demokráciában az szokás itt szeretném tovább folytatni együttműködésünket. Elmondtam a meghallgatás elején, hogy nagyon megtisztelne, hogyha szolgálhatnám az európai ügyet, és szolgálhatnám az önök szakbizottságát. Három órával és 45 kérdéssel később sem változott meg ebbeli véleményem. Sőt, még inkább meg vagyok győződve arról, hogy nagy dolgokat tudunk együtt véghez vinni, hogyha együtt dolgozunk partnerként. Az önök parlamentje nagyon értékes támogatást adott a legjobb európai ügyekhez, például az Erasmus Plushoz, a Kreatív Európához, az Innovációs és Technológiai Intézethez, az első sportköltség, európai költségvetés létrehozásához. Szeretném megköszönni ezt a támogatást, mert projektjeinket sokan, abban sokan kételkedtek, és a parlament és bizottság együtt tudta a megfelelő költségvetést a megfelelő projektekhez létrehozni. Ha megerősítenek, mint az önök biztosát, akkor garantálom, hogy az első naptól tovább folyik az együttműködés ezen szelleme. Prioritásom lesz, hogy mihez lehet eljövök az önök szakbizottsága elé, hogy tovább folytassuk azt a párbeszédet, amelyet ma elkezdtünk. És remélem, hogy a beszélgetésünk olyan őszintés és nyílt lesz, mint a mai volt. Köszönöm szépen! Allora, io desidero ringraziare. Én szeretném megköszönni az összes parlamenti képviselőnek, a KULT, az ITRE és a PETI szakbizottság munkatársainak, a képviselőknek a kérdéseket, Navracsics úrnak a válaszokat, és azt hiszem, ez egy nagyon jó légkörben zajlott meghallgatás volt. Néha egy kicsit talán nyers kérdések fel merültek, de azt hiszem ezért ez a demokratikus játék részét képezi. Nagyon őszintén tudtunk egymással beszélni, és úgy gondolom, hogy most mindannyiunk számára világos kulcsokat adott ahhoz, hogy hogyan döntsünk majd a koordinátoroknak, illetve az alelnököknek. Azt szeretném mondani, hogy holnap délelőtt egy zárt ajtók mögötti ülésen fogjuk értékelni 9 órától ezt a mai meghallgatást. Még egyszer köszönöm a tolmácsoknak is a munkáját, akik hozzájárultak a parlamentben a többnyelűség megvalósulásához. Thank you. Mi pár jó.